Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Ihnen zur Kenntnis geben, dass das... Folytatjuk a munkát, és szeretném rögtön az elején elmondani, hogy a Magyar Számvevőszéki jelöltről szóló szavazás eredménye 16 igen szavazat, 2 nem, 2 tartózkodás volt. Haladunk tovább a napirendben. Szeretettel üdvözlöm Ivanová asszonyt, aki a számvevőszék illetékes tagja 2017-es 17 per 5-ös számú különjelentés szerzője. Kérem, kérem üljön le mindenki, haladnunk kell, ha pedig még tanácskoznának, akkor a termen kívül tegyék, kérem. Tehát a 2017 per 5-ös különjelentés ifjúsági munkanélküliség és ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés témában. Üdvözöljük Önt, Ivanova asszony, biztosan örül annak, hogy egy további női taggal bővül majd a számbevőszék gárdája, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony mindig nagy örömre szolgál, amikor a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság előtt megjelenhetek. Szeretnék külön köszönetet mondani önnek és a képviselőknek a rugalmasságért, hogy a mai napra tudtuk helyezni ezt a témát. Néhány nap telt csak el a hivatalos közététet követően április 4-én tettük közé a jelentést. Természetesen gratulálni szeretnék az előadónak is, Fan mert nagyon átfogó, érdekes, munkadokumentumot készített. Figyelembe véve azt is, hogy mennyire komplex ez a jelentés, és milyen sok adatot használt fel a jelentésben az előadó, úgy gondolom, hogy ez egy valóban nagyon jó munkadokumentum. Az ifjúsági munka, foglalkoztatás az egyik legnagyobb kihívás az EU előtt, és a bár a helyzet javult 2013-hoz képest, még mindig több mint 4,2 millió 25 év alatti fiatal az EU-ban munkanélküli. 2016 év közepi adat ez. 18,8% az átlag a fiatalok hosszú ideig munkanélkül vannak, ennek nagyon sok negatív hatása van. A jövőbeni alkalmazhatóság, a szegénység kockázata, a szociális kirekesztettség és a, ennek következtében az alacsony jövedelem és termelékenység tekintetében is. A fejleményeket vizsgáltuk ezen a területen. A jelentés ugye a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozik, és megvizsgáltuk az indikátorokat, az MK adatok, tagállami adatok alapján a fiatalok száma tekintetében, tehát akik se nem vesznek részt oktatásban, se nem dolgoznak, a, próbáltuk őket behatározni, aztán hogy milyen fenntartható munkakínálatokat lehet kialakítani és ösztönözni. A tagállamok vizsgálják a tényezőket, amelyek negatívan hatnak az ifjúsági garancia végrehajtására, és végül pedig elemeztük az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hatását a célokhoz képest. Hét tagállamot látogatunk meg, Írország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Portugália, Szlovákia. Ezeket az országokat egy sor kritérium alapján választottuk ki, például az aránya a fiatal munkanélkülieknek, ennek az aránya a lakossághoz képest, és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésben való részvételük. Mi az általános következtetés? Azt hét tagállam, amelyet meglátogattunk, mindenképpen el kell, hogy mondjuk, hogy előrelépést tett az ifjúsági garancia kihasználása tekintetében, és bizonyos eredményeket elértek. Ugyanakkor az egyik tagállam esetében sem volt biztosítva az, hogy négy hónapon keresztül munkaajánlatot kaphassanak a fiatalok. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tekintetében az ifjúsági garancia célok elérése nagyon korlátozott volt. Széleskörű mennyiségi adatot vizsgáltunk meg az ifjúsági garancia folyamat bizonyos stá, stádiumaiban, behatárolás, regisztráció, ajánlatok kialakítása, eredmények fenntarthatósága, ezek voltak a szempontok. Néhány fontos következtetésre szeretnék most csak koncentrálni. Első, nem minden cél tűzte ki már a folyamat elején. Az, hogy csökkent a, azon fiatalok száma, akik se nem oktatásban nem vesznek részt, se nem dolgoznak, ez kapcsolatban volt a teljes ifjúsági populáció számával. 2015 végén Lényegében az 2015 végi adatok jelentősen nem növekedtek az ifjúsági garancia bevezetés következtében. Úgy meg kell állapítani, hogy nem volt megfelelő a munka kínálat. 17% 2014-ben ajánlatot kapott négy hónapon keresztül, de a fenntartható integrációja a fiataloknak a munkaerőpiacra még mindig jelentős kihívás. A hét tagállam tekintetében, amelyet meglátogatunk, csak a fiatalok 48%-a, akik 2015-ben ifjúsági garancia támogatottjai voltak, ők voltak továbbra is hat hónapot követően még mindig foglalkoztatva, vagy pedig az oktatásban. Elemeztük azt is, hogy az eredményekre milyen tényezők hatnak, és azt találtuk, hogy a legfőbb okai a korlátozott eredményeknek a következők nem megfelelő stratégia egyértelmű mérföldköveket, célokkal, a tagállam teljes konkrét témában érdekelt populáció tekintetében. A teljes lakosságnak a, a folyamat elején bizonyos tagállamokban akár 30%-át is érintette ez a kérdés, identifikáció, regisztráció. Nem e, értékelték megfelelően a költségeket és az elérhető támogatásokat a bizonyos alapokból. A fenntartható mm, igény megközelítés sem volt megfelelő. Ebben a konkrét esetben a minőségi adatok gyakorlatilag befolyás, jelentősen befolyásolták az ifjúsági garancia eredmények elérésére vonatkozó adatokat. Aztán a mennyiben járul hozzá az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az ifjúsági garancia teljes végrehajtásához. Az operatív programok behatárolása is problémás volt. A, az ESF vagy más alapok sokszor csak a nemzeti alapok helyébe léptek. Itt is a minőségi adatok befolyásolják az eredmények mérését. Azt is megállapítottuk, hogy a további plusz támogatás operatív programok és más kezdeményezések tekintetében nem mindig teljes mértékben kerültek kihasználásra. Továbbá az eredmények a elvárások alattiak voltak. Nehézségek merültek föl a minták esetében is, mert azok az emberek, akik a legtöbb támogatást kaptak a társfinanszírozási eszközökből, őket volt a legkönnyebb elérni, és nem történt meg azok elérése, akiknél a legnagyobb szükség merült föl. Az általános következtetés, hogy az eredeti ifjúsági garancia célokat nem sikerült megvalósítani. Minden meglátogatott tagállamban volt előrelépés, monitorrendszer felállítása, a jó minőségű kínálat definíciójának kialakítása, a képzettségek és az igények összekapcsolása területén is. Egy sor ajánlást dolgoztunk ki, konkrétan hetet, a tagállamokhoz és az Európai Bizottsághoz címezzük ezeket. A legfontosabb ajánlásokat szeretném most hangsúlyozni. Az elvárások kezelése reális és elérhető célok eredmények meghatározásával. Általános költség helyzet kialakítása az ifjúsági garancia tekintetében, és a rendelkezésre álló finanszírozások felmérése. Nagyjából ez a fő témája a jelentésnek. Természetesen mindenki tudja, hogy május 10-ére szervezünk egy konferenciát, aminek a témája pontosan ez lesz. Úgyhogy az eszmecsere folytatódik, most pedig szeretném meghallgatni az önök megjegyzését, kérdéseit. Köszönöm a figyelmet. Thank you for your presentation. You would have noticed that, uh... Köszönöm szépen az elmondottakat. Biztosan észrevette, hogy Gressle asszony, az elnök asszony elment néhány percre. Addig én fogok elnökölni, és hát bemutatom a munkadokumentumomat is. Kávét, kávéztatást viszont nem vállalok, egyelőre legalábbis. Ami a munkadokumentumot illeti, nos, köszönöm önnek a beszámolót, a jelentést, és köszönöm, hogy május 10-ére megszervezte a konferenciát, remélem, hogy jelen tudok majd lenni. Az a tény maga, hogy megszervezi ezt a konferenciát, már mutatja, hogy mennyire elkötelezett, és hogy mennyire fontos téma továbbra is az ifjúsági munkanélküliség. A munkadokumentumon bemutatását néhány általános megjegyzéssel kezdeném. Nos, én mindig is onnan indultam ki, vagy abból indultam ki, hogy teljes mértékben támogatom az ifjúsági garancia alapot, és úgy gondolom, hogy ezt ennek a finanszírozása is nagyon fontos. A fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség az egyik legdrámaibb jelenség manapság. Ha megnézzük a számokat, egyszerűen szégyenletes, ami történik. Európa szerte azt hiszem továbbra is több mint 18%-os a munkanélküliség ráta a fiatalok körében, néhány tagállama meg jóval magasabb is ennél. Politikai döntés volt az ifjúsági garancia létrehozása, és éppen ezért nagyon gyorsan létre is jött. Sok tagállamnak viszont nem volt meg az infrastruktúrája ahhoz, hogy egy megfelelő ifjúsági garanciarendszert működtessen. Egy kicsit lassú volt tehát az indulás, de azóta szerintem felgyorsultak a dolgok. De szerintem fontos látni, hogy miért volt lassú az indulás, és azt is látni kell, hogy 2014-es, 15-ös adatokra támaszkodtunk, 2014 és 15-ös adatok állnak rendelkezésre, ez pedig az ifjúsági garancia alap működését tükrözi elsősorban az első ö, időszakban. Kétségtelen azonban, hogy a garancia alap Európa szerte több millió emberen segített, ezt hangsúlyoznunk kell. Hasznos volt ez az eszköz, hogy a fiataloknak valamiféle perspektívát kínáljunk. Egy további kiinduló pont a számomra az volt, hogy amikor a fiataloknak eh, lehetőségeket biztosítunk, akkor jó minőségű lehetőségeket kell biztosítani. Nem lehet egyszerűen csak bármilyen eszközt megragadni, annak érdekében, hogy kikerüljenek a fiatalok a munkanélküliek nyilvántartásából. Biztosítani kell, hogy bármely munkahely, bármely képzési lehetőség jó minőségű legyen, hogy a fiatalok tényleg élvezhessék ennek a hasznát, és a jövő szempontjából hasznos legyen a számukra. Biztosan olvasta az Európai Bizottság reakcióját, és az Európai Bizottság nem teljesen boldog minden ajánlással. Sok mindent elfogadnak, de van néhány eleme a jelentésnek, amelyet megkérdőjelez az Európai Bizottság, de biztos vagyok ebben, hogy ezt a bizottsági képviselő maga is elmondja majd később. Ami a saját ajánlásaimat illeti, biztosan olvasta ezeket is, nem kell ezeket részletesen felolvasnom de egy dolgot hangsúlyoznék, az ifjúsági munkanélküliség bár csökkenőben van még mindig hatalmas probléma, átlagosan még mindig 18-19 százalékos a munkanélküliségi ráta a fiataloknál, és ezért a fiatalok foglalkoztatását a jövőben is prioritásként kell kezelnünk, meg kell teremtenünk ennek a finanszírozását, legyen szó az ifjúsági garancia alapról, vagy pedig a tagállamok ösztönzéséről, hogy maguk is járuljanak hozzá pénzügyileg is, finanszírozásilag is a fiatalok boldogulásához, és ne csak EU-s forrásokra támaszkodjanak. Tehát vannak még problémák, amelyeket meg kell oldani. Ön említette a jelentésében és a szóbeli hozzászólásában is, hogy nem minden tagállam tudott megfelelni a négy hónapos határidőnek, a garancia alap aktivizálását követően nem sikerült minden esetben négy hónappal öm, orvosolni a helyzetet hosszú távon. És fontos az is, hogy még egyszer mondom, minőségi lehetőségeket teremtsünk a fiatalok számára. Örültem annak, hogy a jelentés szól arról, mennyire fontos a kereslet kínálat egymásnak való megfelelése. Fontos, hogy a fiatalok számára olyan képzést biztosítsunk, amely hasznos a számukra, és amelyel aztán munkát találhatnak a munkaerőpiacon. Sok országban, a hazámban is, azt láttam, hogy a fiatalokat átképzik, továbbképzik, csak azért, hogy kikerüljenek a munkanélküliségi nyilvántartásból, de valójában nem tudnak később mihez kezdeni a kapott képzéssel. Olyan képzésekre van szükség, tehát amelyel el tudnak helyezkedni. Ez lenne a lényege az ajánlásaimnak, és egy kérdést intéznék még az Európai Bizottsághoz. Önök szerint az ifjúsági garancia alapot mennyire akadályozta a megfelelő források hiánya? 6,4 milliárd eurót allokáltunk, önök szerint ez elég, vagy nagyobb összegre lenne szükség azért, hogy még többen élvezhessék az előnyét ennek a garanciának? És másodszorban Önök szerint a szembevőszék jelentését követően milyen javulás történt és hol? Köszönöm. Köszönjük szépen az első hozzászóló Válli kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném Szeretném megköszönni a szembevőszék képviselőjének a kiváló munkát az ifjúsági garancia kapcsán. Megvizsgáltuk az olaszországi helyzetet. A KONT szakbizottság ugye szervezett egy delegációs utat oda. Márténed Lavajova vezette a delegációt kiváló módon méghozzá. Szicíliában, Kalabriában megnéztük az olaszországi megvalósítást, megvizsgáltuk azt. És most, hogy látom a szembevőszék ajánlásait, azt mondhatom, hogy nagyon jó elemzést végeztek és köszönöm Önöknek a technikai leírásokat is, amelyek a jelentésben szerepelnek. Különösen, ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan kell regisztráltatniuk magukat azoknak, akik jelen pillanatban éppen nem dolgoznak, és akiknek nincs képzési helyük sem. Az ifjúsági garancia program önmagában szerintem nem kudarc, néhány tagállamban kudarcot vallott, Olaszországban is, mert ott a politikai vezetés nem tudta megfelelően megvalósítani, végrehajtani a programot. Nem sikerült megteremteni a szükséges struktúrát ahhoz, hogy az Európai Uniós erőforrásokat fel lehessen használni. Ha a végrehajtásban pontosabbak lennék, lennének, és hogyha valóban a fiatalok szükségleteit tartanák szem előtt, akkor ezt sikerült volna megfelelően végrehajtani. Működhetett volna ez jobban, és lehet, hogy akkor a polgárok is hasznosabbnak tartották volna a programot. Olaszországban tehát voltak problémák, voltak gondok az információs rendszerekkel is, ami azt eredményezte, hogy a programokban résztvevő fiataloknak folyósítandó kifizetések sok esetben több hónapi késedelmet mutattak, akkor kapták meg tulajdonképpen a pénzeket, amikor a program már lezárult. Gyakornoki munkát végeztek sokan, és csak sokkal később kapták meg a bérezést. Fontos szem előtt tartani persze az üzleti környezetet, a gazdasági irányítást is. Az ifjúsági garancia önmagában nem képes csodát tenni. Egy olyan információs rendszerre van szükség, amelyel a tagállamokat támogathatjuk abban, hogy élni tudjanak a lehetőségekkel, és hogy segítsék a fiatalokat abban, hogy részt vegyenek a programban, és így munkához jussanak. Ha azonban nem teremtik meg előre az előfeltételeit annak, hogy a cégek, a vállalatok hosszú távon is foglalkoztassák a fiatalokat, akkor ez a program nyilván csak időszakos sikereket hozhat. Ezeket az eszközöket tehát meg kell támogatni más döntésekkel, intézkedésekkel is, bátran kell előre menni, illetve nem csak bátran, logikus, gazdaságpolitikai értelemben logikus döntésekre van szükség. Ösztönzőket kell teremteni, amelyek a közkiadásokra is kihatással vannak, és persze véghez kell vinni a szükséges kontrollokat és ellenőrzéseket. Így tudunk csak megfelelő minőségű és hosszú távú munkahelyeket teremteni. Máskülönben létrejön egy olyan információs rendszer, amely az ifjúsági garancia szempontjából jól működik ugyan, de hosszú távon nem oldja meg a problémát, és nem hoz eredményeket. A szerződésekre is szeretnék kitérni. Azt látjuk, hogy léteznek a beruházásokat akadályozó rendelkezések, és amíg ezeket nem szüntetjük meg, addig nem láthatunk majd sikereket. Technikai értelemben azonban egyet tudok érteni ezzel a jelentéssel, Nyilván a kormányoknak is tudomásul kell venniük az ajánlásokat, végre kell azokat hajtani, működniük kell az információs rendszereknek, és fontos, hogy jóval hosszabb programokat hozzunk létre, mert mondom még egyszer, fontosak a helyben eszközölt beruházások. Azok a cégek, amelyek gyakornoki helyeket kínálnak a fiataloknak, azoknak fontos, hogy később foglalkoztathassák a fiatalokat, hiszen máskülönben csak azt látjuk, hogy a fiatalok elvégeznek egy gyakornoki képzést, utána elmennek a cégtől, és nincs munkájuk egy ideig, aztán megint elvégeznek egy gyakornoki képzést, egy gyakornoki állást töltenek be egy ideig, aztán megint nincs munkájuk. Von úr, ön úgy gondolja, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a pénzeket növelni kell? Szerintem jó lenne, hogyha a tagállamok is megmutatnák azt, hogy a számvevőszék ajánlásait igenis figyelembe veszik és végrehajtják. Szeretném tudni azt is, hogy a számvevőszéknek, számvevőszék egyetértene azzal, hogy ezeket a, ezt a finanszírozást megnöveljük, persze akkor, hogyha a tagállamok betartják a számvevőszék ajánlásait. Jóba, képviselőasszony. Köszönöm. Kedves Ivanova asszony, mindenkelőtt Köszönöm Ivanov asszonynak és munkatársainak a jól elkészített jelentést. Nagyon nagy figyelmet fordítanak láthatóan erre a kérdéskörre, a fiatalok munkanélküliségére. Remek munkát végeznek. Nagyon jó volt önökkel együtt lenni Olaszországban, ezen a misszión jó volt személyesen is megtapasztalni, ami ott helyben történik. Van valami azonban, amitől egyre inkább szenvedünk, talán Csehországban ezt nem érezzük annyira, mert Csehországban, egész Európában a legjobb mutatóink vannak a munkanélküliség tekintetében, jobb, mint Németországnak. De amit más országokban látunk, Markovat talán emlékszik rá, egy hónappal ezelőtt egy 22-23 éves fiú öngyilkos lett, és írt egy levelet, amit a szülei a nyilvános, nyilvánosságra hoztak, és ebben vádolta a rendszert, a politikát, valamennyiünket. Nagyon erős üzenet volt ez. Ezekben az országban, ahol ennyire magas a fiatalok körében a munkanélküliség, nos, elveszítik a jövőket, és hogyha ezt az eszközt használjuk, hogyha ez tényleg hasznos, és valóban meg tudja változtatni a fiatalok helyzetét a jövőben, az, az nagyon jó lenne, hiszen nem csak a negatív hatásokat kell figyelembe venni, a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásokat a munkanélküliség kapcsán, hanem általánosságban a fiatalok eh, helyzetét eh, kell szem előtt tartanunk Európában, és nagyon komoly a helyzet. Rátérve a jelentésre, még egyszer köszönöm a kitűnő munkát és a levont következtetéseket, amelyeket az összegyűjtött információkra alapozott. Teljesen egyetértek minden technikai jellegű ajánlással is. Még ezt kiegészíteném néhány politikai ajánlással természetesen. És nem arról van szó, hogy nem találunk sehol hibát, de ezeket kiavíthatjuk, de tanulni kell a hibákból, hogy a jövőben ugyanazt a hibát ne kövessük el ismét kétszer, vagy ahogyan láttuk a múltban, akár még többször. Hogy tanulnunk kell a hibákból. Azt hiszem, hogy itt a legjobb gyakorlatok megoldá, megosztása kulcsfontosságú. Nagyon sok jelentésben szerepel ez. Nagyon sokat beszélünk itt az Európai Parlamentben is a legjobb gyakorlatok megosztásáról, de ezeket azután nem használjuk. Szinte minden jelentésben szerepel ez, de a valóságban ezt nem csináljuk. Pedig ez néhány országban jól működ, működik, de akár régiók között is lehet ilyen legjobb gyakorlatok cseréje. Szerintem ez kulcsfontosságú ugyanúgy, mint az, hogy reális, elérhető és mérhető célokat tűzzünk ki. Itt egy nagy kérdőjellem van, és ismeri az álláspontomat, én liberális vagyok, valószínűleg soha nem gondolom ugyanazt, mint mondjuk az SND frakció társaim, és itt még sok kollégával nem értek egyet. Ez a good quality offer, amivel nem értek egyet, ez, hogy egy jó minőségi ajánlatot eh, tegyünk, akár gyakornoki helyre vagy munkára, ez, ez nagyon személyes dolog. Ez eltérő az én szememben különböző régiókban, más országban, más körülmények között, más készségek megléte esetén. Tehát nekem gondom van ezzel a good eh, quality offer kifejezéssel, jó minőségi ajánlat eh, mert azért is, hogy itt például ezt hogyan tudjuk mérni, mert ez annyira egyéni. Ez egy kérdés lenne, amit a bizottsághoz intézek. Mit tehetnénk, ha hogyan tudjuk mérni, vagy méretővé tenni a munkára, vagy képzésre, vagy egyedekre vonatkozó ajánlatokat, hogy hiszen mérhető célkitűzésekre van szükség. Köszönöm, hogy megemlítette, hogy sokszor nincsenek összhangban a, a készségek és a rendelkezés álló munkahelyek. A foglalkoztatási szakbizottságban is ö, sokszor megmutatjuk ezt, és talán a május 10-i konferencián is kitérünk erre ez a mismatch, ez, a, ez hogy nem találkozik a munkaerőpiaci kínálat a készségekkel, képzettségekkel. És ez nagyon fontos, mert hogyha az oktatásban valamit változtatunk, annak az eredményét nem holnap, hanem csak tíz év múlva fogjuk látni. Úgyhogy erről tényleg ma kell már beszélnünk erről ahhoz, hogy néhány év múlva már lássunk eredményeket. Köszönöm szépen a részletes statisztikai adatokat, diagramokat, számokat is. Arra biztatnám önt, hogy még dolgozzanak tovább ezeken a kérdéseken. És a bizottságot is arra biztatnám, hogy segítsen a tagállamoknak és a régióknak ezeknek a programoknak a végrehajtásában, hiszen a bizottság technikai segítség nyújtása nélkül helyben soha nem sikerül jól lebonyolítani ezeket a programokat. Kérem, hogy ezt is foglalják be a jelentésbe. És még egyszer nagyon köszönöm a jelentést az előadónak. a Szender kolléganő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mindenek előtt szeretnék von kollégának gratulálni ahhoz, hogy ilyen megközelítést választott a számukra, a parlament számára is különösen érzékeny kérdéskör kapcsán. Az ifjúsági foglalkoztatási alapot tulajdonképpen mi alkottuk meg ennek a koncepcióját nem csak a déli országokban, hanem mindenütt, bárhova is nézünk, a, a 30 évesnél fiatalabbak körében magas a munkanélküliség, persze különösen rossz a helyzet a déli országokban. Vannak különbségek a Németországban is a 30 évnél fiatalabbakat azonban jobban sújtja a munkanélküliség, mint más életkori kategóriákat. Az iskolai kudarc is egy fontos szempont, amivel foglalkoznunk kell. Ebben az értelemben Von úr elképzeléseit, vízióját támogatom. A vita során, amelyet a számvevőszéki jelölt asszonyjal lefolytattunk, szintén ki csengett ez az aggodalom, hogy sokszor a téma érdekessége miatt írnak meg egy jelentést, azután születik egy értékelés, amelyben azután leszögezi a szerző, hogy nincs összhangban a program végrehajtásának a céljaival, az eredmények eh, nem teljesítik a célokat. A számvevő széknek érzékenyebbnek kellene lenni, amikor egy ilyen eh, mindenhol tetten érhető és nagyon súlyos problémával szembesül, mint a fiatalok munkanélkülisége. Lehet, hogy ez az alap nem elég forrással rendelkezik, lehet, hogy más programokra is szükség lenne, a Marco Polo jut eszembe, hol lehetne még forrásokat találni, hogy valóban reálisan meg tudjuk oldani ezt a problémát. És van még egy gond, amikor a fiatalokról beszélünk, ugyanis a bizottság mondandójában talán még elmélyültebben kellene a következőt is vizsgálni vizsgál Európa sikeres modelleket. Itt például az ifjúsági garancia kérdése. Az elgondolás remek volt, a német duális rendszer alkalmazása más országokban is, bekapcsolva ebbe a vállalatokat és a képzési helyeket, hogy a fiatalok, amikor elvégeztek valamilyen iskolát, akkor már rögtön kapjanak egy ösztöndíjat, vagy egy első képzési lehetőséget valamelyik vállalatnál, ahol a vállalatok azután átvállalják a felelősséget, mint munkaadók. Spanyolországban ez nem működik, általában déli országokban nem, igazán működik ez, na pedig ez egy második esély lett volna. Spanyolországban van egy olyan iskola, amely második esélyt biztosít, olyan fiataloknak, akik az első iskoláiban kudarcot vallottak. Ez egy ilyen olyan modell, amely Spanyolországban nagyon jól működött, ezt, ezt máshol is át lehetne venni. A bizottság tehát végezhetne egy kis elemző munkát, megpróbálhatná a jól működő, az egyik valamelyik tagállamban jól működő programokat talán általánossá tenni. Persze figyelembe kell venni a programok hátterét is, mert ha ez nem történik meg, akkor számos frusztrációval számol számolhatunk. Elemezni kell a sajátos jellemzőket, amelyek miatt bizonyos programok sikeresek és tényleg munkahelyeket teremtenek. Például a Horizont 2020 vagy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés Ja, ilyen lehet, de azt látjuk, hogy azért van némi tehetetlenség a rendszerben, túl lassú. Hogyha ezen javítani tudnánk, akkor az nagyon hasznos lenne, de köszönöm Bón úrnak az észrevételeit, és a számvevőszéknek és a bizottságnak is figyelembe kell venni a jelentésben foglaltakat. Szellek, kollega! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretném a néppárti koordinátornak és árnyék előadónak, Peti Szanamának a távolétét kimenteni. Nagyon sajnálja, hogy nem tud itt lenni, de megkért, hogy a véleményét közvetítsem a munkadokumentuma kapcsolatos véleményét összefoglaljam. Egy angol nyelvű szöveget hagyott itt rám, úgyhogy nem foglalkoz, nem fordítottam ezt a németre, megpróbálom itt a nem túl jó angolommal ezt felolvasni. Köszönöm a számvevőszéknek a külön jelentést. A számvevőszék valóban jól megvizsgálta ezt a témát, és jövőben intézkedésekre jó ajánlásokat dolgozott ki. Köszönjük az előadónak, Vón úrnak a jó munkát. A munka anyagból látszik, hogy ezzel teljesen egyet tudunk érteni. Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés céljai nagyon jók, de az eredmény egy kicsit kiábrándító csalódást okoz. Persze korlátozott források álltak csak rendelkezésre egy nagyon súlyos probléma megoldásához. Az ifjúsági garancia programjainak köszönhetően a, e-, egész Európában tud, tudtunk valamit kezdeni a fiatalok munkanélküliségével. Munkahelyek jöttek létre, de a jövőben intézkedésekre is szükség van. Számos sikertörténetet is köszönhetünk az ifjúsági garanciának. Sok fiatal évekig profitál ezekből a programokból, vagy élvezheti a programok előnyeit a, aki a tínézser korból megérkezik a felnőtt korba, és nem kap munkát, és nincs képzettsége, az nagyon-nagyon helyzetben van. Nagyon korlátozott lehetőségei lesznek a munkaerőpiacon, és nagyon nehézen tud majd megfelelő életet biztosítani önmaga számára, megélhetést biztosítani önmaga számára. A prioritásokat kell meghatározni továbbra is a, a Európában a nehéz helyzetelő fiatalokon meg kell próbálni segíteni ezekkel az eszközökkel. A fiatalok foglalkoztatásának politikai és pénzügyi szempontból is prioritást kell adni. A beruházások, minőségi munkahelyek létrehozása mellett azt is biztosítani kell, hogy az ifjúsági garancia az európai szociális modell kulcsfontosságú pillérje legyen. Novakov kollega, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálnék eh, Ivanova asszonynak aki egy újabb kitűnő jelentést ismertetett itt a szakbizottságban. Különösen eh, azzal a témával kapcsolatban tartom ezt kiemelkedőnek, hiszen nekem is szív, szívügyem ez a téma, és sokat foglalkozom bele. egyetértek azzal, amit Martina mondott eh, a munka jó minőségéről, és ne, gond, ne csak a eltérő régiókra és tagállamokra gondoljunk, hanem maga a munka is más jelenthet adott esetben eh, az embereknek. A szavak mellett amennyire lehet eh, eh, egyéni megoldásokat kellene találni, amely kielégítő, amely igen, elégedettek a e, fiatalok, amik, és fenntartható munkahelyeket e, kellene biztosítani. A tagállamok eltérően viselkednek. Egy hetet szavaztunk arról, hogy a e, ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés felső határát 1,2 milliárd euróra növeljük meg. Mi tehát tényleg elég forrást próbálunk erre a célra biztosítani az európai költségvetésből. De a fiatalok munkanélküliségén igazából a gazdasági növekedés és a piacigényekhez igazodó képzés oktatás segíthet. Ugyanis az ilyen támogatás, szubvenciók lehet, hogy rövid távon működhetnek bizonyos esetekben, de emellett úgy gondolom, hogy a munkaadókat kellene támogatnunk abban, hogy ők egyéni alapon minél több képzést nyújtsanak, hiszen ez nem csak a tagállamoknak, hanem az egész uniónak is érdeke. Elég furcsa helyzettel állunk ugyanis szemben. Több kollega is nagyon helyesen megemlítette, hogy precedens nélküli az a magas munkanélküliség, amelyel most szembesülünk sok EU tagállamban, de ugyanakkor sok munkaadó nem talál olyan magasan képzett munkaerőt, fiatalokat is, akik akarnak dolgozni. És így végül azok a fiatalok, akik az jövőjüket akarják építeni, sokszor mégse találnak rá a megfelelő munkahelyre. Hogy milyen üzleti modellt alkalmazzunk. Németországban legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta. Talán a német modell bizonyos részeit máshogy is érdemes lenne megvalósítani, mert láthatóan eredményes. A duális képzés, eh, igen, szerintem ez egy jó megoldás, amelyet az egész EU-ban lehetne, be lehetne vezetni, Elismerem, hogy néhány tagállamban az oktatás, a képzés hagyományai eltérőek, tehát nincs egy üdvözítő recept az EU összes tagállamára. De ezzel együtt ez a duális képzés, az, hogy támogatást kapjanak a munkaadók, és így saját maguk biztosítsanak egyre magasabb képzést a fiataloknak, ez egy nagyon jó módszer és megközelítés. Sokan azt mondják, eh, hogy eh, az ifjúsági munkanélküliségi kezdeményezés kapcsán eh, szeretnének jelentéseket készíteni. Hát én állandó támogatója vagyok az ilyen kezdeményezéseknek. A fiatalok jövője rendkívül fontos, és elég forrás kell biztosítani erre a kezdeményezésre. Ez számomra egy alapvető célkitűzés, és Ivanov asszony ugyanígy elkötelezett emellett, és így írt egy valóban nagyon kiváló jelentést. Köszönöm. Zsájt kollega. Oui, madame euh, la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Jó magam is szeretnék gratulálni Ivanova asszonynak és a számvevőszéknek. Nagyon jó minőségű jelentést készítettek. Köszönetet szeretnék mondani Falken úrnak, az előadónak is. Sajnálatosnak tartom, hogy ez a téma nagyon fontos, ugye az európai fiatalok, és erről a témáról hát egy kis számú társaságban beszélünk, hogy így fogalmazzak. Nem akarom természetesen kritizálni a hiányzókat, de azért jó lenne, hogyha Flemegen kolléga ebben a témában ugyanolyan lelkesen lépne föl, mint ahogy eddig az ülésünk elején föllépett korábbi politikai vélemények, a magyar politikai témák tekintetében kétségtelen biztosan, hogy a fiatal ír munkanélkülieknek nagyon fontos a magyar belpolitika, de egy dologban azért biztos vagyok, hogy ezek a fiatalok különösen érdekeltek, hogy képviselőik, európai képviselőik védjék az ő érdekeiket egy olyan országban, ahol lehet tudni, hogy a jelentés alapján is hogy az fiatalok, a fiatal írek 20%-a munkanélküli. Köszönöm. Ezzel a felszólalások végéhez érkeztünk. Most az Európai Bizottság részéről hallgatjuk meg az itt lévő képviselőt, Uber urat. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mi is köszönjük a számövőszék jelentését, természetesen tudomásul vettük az abban szereplőket, néhány ajánlását el tudjuk fogadni, de nem tudunk egyetérteni a fő konklúzióval, miszerint az ifjúsági garancia nem tesz eleget az eredeti elvárásoknak, és az ifjúsági garancia kezdeményezés eredményei korlátozottak voltak, hogyha a részletekre is kíváncsiak, akkor kérem olvassák el az EB részletes jelentését, most csak néhány általános megjegyzést tennék. Az első az, hogy az ifjúsági garancia több millió fiatal részvételét tette lehetővé az új programban, a nyilvántartásba vételüket, és 1,7 millióval csökkent a fiatal munkanélküliek száma. Az ifjúsági garancia egy átfogó strukturális reformot követel meg, és nyilvánvalóan idő kell ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen ez az erőfeszítés. A jelentésben szereplő számos megállapítás egyébként a megvalósítás korai szakaszára vonatkozik 2014-re, 15-re, ahogyan a jelentéstevő maga is nagyon helyesen elmondta. Ami az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést illeti, tudjuk, hogy voltak késedelmek az elején néhány tagállamban, azonban a végrehajtás most már felgyorsult 2016 óta, és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés lassan betölti a szerepét, és az ifjúsági foglalkoztatást a tagállami politikai döntéshozatal homlokterébe helyezte, és elérhetővé tette a támogatást az érintett országokban. Úgy gondolom, hogy mindig figyelembe kell venni, hogy a végrehajtás és a jelentéstétel között is van egyfajta késedelem, ezt is mindig figyelembe kell venni. A jelentéstevő néhány megjegyzésére térnénk át, ami a finanszírozást illeti. Kielégítőek-e a források? Szeretném hangsúlyozni, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés nem a finanszírozás egyetlen forrása. A 6,4 milliárdos összeget említették az imént, további 1,2 milliárd jön ehhez az ESF-ből, Erről a múlt héten született meg a döntést, és az Európai Szociális Alap is egyébként egy nagyon fontos finanszírozási eszköz a ifjúsági garancia végrehajtásához. Tudjuk azonban, hogy az ILO tanulmányai és más egyéb tanulmányok is azt mondják, hogy több pénzre van szükség. Ezért az EB mindig is azt mondta, hogy az európai szintű finanszírozást ki kell egészíteni a tagállami forrásokkal. Egy másik fontos pont, amelyet szeretnék megemlíteni, az, hogy az ifjúsági garancia nem csak a számokról szól. Strukturális változásokról szól ez, és arról, hogy a munkavilágába való belépést megkönnyítsük. Az oktatási rendszert át kell alakítani, gyakornoki lehetőségeket kell teremteni, és meg kell reformálni azt, ahogyan az oktatási intézmények, létesítmények együttműködnek a fiatalokkal. Ezek a strukturális reformok viszont kívül esnek ennek a jelentésnek a keretén. A jelentéstevő két kérdésére is reagálnék, arra vonatkozólag, hogy milyen javulás történt azóta, hogy a jelentés elkészült. Beszéltem röviden arról, hogy az ifjúsági garanciához kapcsolódó adatgyűjtés folyamatosan javul, átfogóbb adatokat gyűjtünk évről évre, a tagállamokban is zajlanak folyamatosan a strukturális reformok. Horvátországban például jó példákat látunk, aztán Finnországban is, és van egy új program arra, hogy a korai iskola elhagyók problémáját kezeljék Franciaországban. Felmerült egy kérdés a minőséggel kapcsolatosan. Az európai szemeszter keretein belül folyamatosan ellenőrizzük a minőséget, és a follow-up indikátorok, illetve mutatók is lehetőséget teremtenek arra, hogy ellenőrizzük az eredményeket. Ugyanis megnézzük, hogy a fiatalok a kapott támogatás után 6, 12, illetve 18 hónappal hol tartanak. Hogyha valaki jó minőségű lehetőséget kapott, akkor nyilvánvalóan hosszú távon is integrálódik a munkaerőpiacba. Ugyanakkor meghallottuk az EBSCO tanács és a szembevőszék szavát is, miszerint tovább kell dolgozni ezen az elemen, tovább kell növelni a minőséget, és az Európai Bizottság az ifjúsági garancia garancia kapcsán felkínált lehetőségek minőségét tovább javítani fogja. Szeretnék röviden reflektálni arra is, amit a számövőszék elmondott a végrehajtás felelősségéről, mind az ifjúsági garancia, mind az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kapcsán. Nyilvánvalóan a tagállamoké a végrehajtás felelőssége, de az EB továbbra is támogatást nyújt a tagállamoknak a végrehajtásban, mind ami az ifjúsági garanciát, mint ami a foglalkoztatási kezdeményezést életi technikai segítségnyújtás építése révén, és a kölcsönös tanulási folyamat révén, amelyet már korábban említettem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. Ivanova kolléganő, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek a nagyon értékes meglátásaikért, hozzászólásaikért, Különös köszönet életi a jelentéstevőt, nagyban egy- egyetértek vele. Felmerült néhány kérdés is, ezeket megpróbálom megválaszolni, de talán azzal kezdeném, hogy kiemelem, hogy számunkra mi az ifjúsági garancia újdonsága. És visszatérnék arra is, amit az EB képviselője az imént említett, nevezetesen, hogy elmaradt a garancia teljesítménye az elvárásoktól. A cél az volt, hogy elérjük az összes fiatalt, akinek nincs munkája és nem vesz részt képzésben, mégpedig négy hónapon belül és a legfenntartatóbb módon próbáltunk segítséget, támogatást nyújtani. Úgy gondoljuk, hogy a jelentésben elemzett számadatok alapján elmondhatjuk, hogy ezt az elvárást nem sikerült teljesíteni. Az Európai Bizottságot magát idézném, amely az Európa jövőjéről szóló fehér könyvében megállapítja, hogy az elvárások és az EU-s kapacitások között szakadék tátong a kettő között, maga a bizottság állapította ezt meg. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy mi azt akarnánk, hogy az ifjúsági garancia nem működjön. Szerintem Mindenki, aki itt jelen van a teremben, azt akarja, hogy sikeres legyen az ifjúsági garancia. Azok a hiányosságok, amelyeket feltártunk az ellenőrzés során, a tagállamokat és a bizottságot segíteni hivatottak abban, hogy megoldják a problémákat, és hogy hatékonyabb, eredményesebb legyen az ifjúsági garancia gyakorlati átültetése, végrehajtása. Valli úr és Ejele asszony a forrásokkal kapcsolatosan tett felkérdést. Már az első ifjúsági garanciáról szóló jelentés megszövegezésekor felhívtuk a figyelmet arra, hogy kételyek merültek fel a finanszírozás elégségességével kapcsolatosan, csak néhány számadatot idéznék. Független szervezetek becsléseiről van szó, nem a számbevőszék becsléseiről. Az ajánló szerint például az ifjúsági garancia éves költsége körülbelül 45,4 milliárd euró évente. A Eurofán pedig azt találta, hogy 54 milliárd euróra rúg az éves kiadás évente. Hát mindannyian tudjuk, hogy az ifjúsági garanciára mennyi pénzt szántunk az egész időszakra, úgyhogy nyilvánvalóan itt egyfajta hézak tátong. Hét tagállamot látogattunk meg, és az ottani vizsgálatok alapján azt láttuk, hogy ezek a tagállamok nem tudtak becslést felállítani arról, hogy milyen költségekkel számolnak, arra az esetre vonatkozóan, ha négy hónapon belül minden szükségletet lekívánnak fedni. Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy a meglévő eszközökkel nem lehet mindenkinek támogatást nyújtani. Mi nem mondjuk azt, hogy növelni kell, vagy nem kell növelni, vagy hogy prioritásokat kell meghatározni a meglévő összegeknek megfelelően. Mi csak megállapítjuk azt, hogy a megtett ígéret és az elérhető finanszírozás között egyfajta űr tátong. Ejele asszony a jelentés időzítésére vonatkozólag is kérdést tett fel, teljesen egyetértek ezzel, gyorsabban kellene cselekednünk, gyorsabban kellene a jelentésnek elkészülnie. Minden külön jelentést a lehető leggyorsabban igyekszünk elkészíteni, és az első ifjúsági garancia jelentésünket tudnám itt példaként felhozni, ahhoz tíz hónapra volt szükségünk, ez egy kicsit tovább tartott, de hát hét tagállamot kellett meglátogatnunk, úgyhogy érthető módon ez most egy kicsit tovább tartott. Elhangzott, hogy az adatok elavultak. Minden egyes különjelentés esetében egy post factum elemzést is végzünk. Az első ifjúsági garancia alap esetében támaszkodtunk ex ante adatokra, és úgy látjuk, hogy az akkor megfogalmazott kockázatok most valóban ö, meg is mutatkoztak. Mi a legfrissebb adatokra támaszkodtunk, amelyek rendelkezésre álltak. Ennyit szerettem volna elmondani az erőforrásokra vonatkozóan és az időzítésre vonatkozólag, de ha megengedi elnök asszony, akkor szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is. Nagyon köszönöm a bizottságnak a nagyon konstruktív hozzáállást, a biztos, a főigazgató, az összes főigazgató és igazgató nagyon konstruktívan dolgozott velünk együtt. Nem volt egyszerű ez a folyamat, tudjuk, hogy vannak korlátok, vannak jogi megkötések. Mindezek ellenére reménykedünk abban, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi az ajánlásainkat. Néhol vannak nézeteltéréseink, de higgyék el, mi valóban azon dolgozunk, hogy javítsunk a helyzeten, Úgyhogy köszönöm a bizottságnak ennek szellemében is a konstruktív hozzáállást, sok sikert kívánok mindenkinek, és hát persze a tagállamoknak is a végrehajtásban köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Hát akkor mégiscsak béke honol itt, így húsvétkor, úgy látom. Végezetül még egyszer a jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm, elnök asszony, néhány rövid összefoglaló megjegyzéssel élnék. Úgy gondolom, az a mindenki egyetért, hogy a ifjúsági garancia kezdeményezés hatékony, hasznos, és hozzájárul ahhoz, hogy csökkentsük a munka, ifjúsági munkanélküliséget az Európai Unióban. De azzal is bizonyára mindenki egyet fog érteni, hogy a megoldásnak ez csak egy része. Maguknak a tagállamoknak nagyon nagy a felelőssége ebben a témában, olyan struktúrákat kell, hogy fölállítsanak, aminek a segítségével megfelelően tudják használni az ifjúsági garancia kezdeményezést. Saját kezdeményezésekkel is kell, hogy éljenek a tagállamok, hogy javítsák a helyzetet, és ennél még fontosabb, hogy politikai vállalást kell, hogy tegyenek a tagállamok, hogy foglalkoznak a fiatalok munkanélküliséggel. Ez sürgős prioritás kell, hogy élvezzen, kezelni kell a kérdést. A magánszektor is felelős, és néhányan említették a jó minőségű munkaajánlatokat, ez több alkalommal is elhangzott. Továbbá az biztos, hogy azt nem akarjuk, hogy olyan ajánlatot kapjanak a fiatalok, amelyek ugye diplomával kávéfőzésre vonatkoznak. Ez nem egy jó minőségű ajánlat. Szerintem legalábbis minimál, minimálisan standardokat vagy kritériumokat kéne felhasználni, vagy kialakítani arra vonatkozóan, hogy valós munkaajánlatot kapjanak a fiatalok megfelelő méltó fizetéssel, és hogy megfelelő munka lehetőséggel, megfelelő szintű munkával. Szerintem standardokat erre azért ki lehetne dolgozni. Összefoglalva azt mondanám, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy lassú az indítás, megbeszéltük, hogy miért voltak problémák az ifjúsági garancia kezdeményezés bevezetésekor, de előrelépés már történt. Mindennyian azt akarjuk bizony, biztosítani, hogy a továbblépés folytatódjon a jövőben is. És olyan jelentések, mint amit ma hallottunk a számvőszék részéről, hasznosak a számunkra, hiszen fölveti a fontos kérdéseket, a problémákat, ezekből mindig tudunk tanulni fontos, hogy az ifjúsági garancia kezdeményezés a jövőben is jól, jobban működjön mert még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy megoldottnak tekinthessük a fiatalok munkanélküliségének a problémáját. Köszönjük szépen, ezzel, az a, ennek a napirendi pontnak a végéhez érkeztünk, ami a többi napirendi pontot illeti. Szeretném elmondani, hogy a 10-es, 11-esre már nem igazán lesz lehetőségünk, egy kicsit máshogy terveztünk, de várhatóan a 9-es napi rendi ponttal kell lezárnunk a mai ülésünket, új finanszírozási megállapodás az EU s a világban között, és ennek hatása az uniós költségvetésre. Ez lett, lesz tehát a mai utolsó pontunk. Foglalkoznunk kell ezzel a témával, mert jelentős szerepet játszott. Egyrészt az alelnök, aki időközben a Világbankhoz került, maga vett részt ennek a megállapodásnak a tárgyalásában. 2016. április 12-én született egy Európai Bizottsági döntés. A 220 és a 250-es döntés, ezeket megkapta mindenki papírformában, és szeretném elmondani, hogy itt miről is van szó, illetve miért kell ezzel foglalkoznunk úgy gondoljuk, hogy mindenképpen foglalkozni kell a finanszírozási megállapodás finanszírozási elvek felülvizsgálatával. 2014-ben született egy finanszírozási megállapodás a Világbankkal, 2016-ban a két bizottsági döntéssel módosult ez a megállapodás. Ezek a változások vagy módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogy azok az alapok, amelyeket a világban kezel az EU számára, ezek esetében a Világbank kevesebb igazgatási díjat kap. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az első 50 millió amerikai dollárra az összeg 50%-át kellett kezelési költségként megfizetni, aztán további 500 millió euró dollár esetében 3 százalék, és így tovább, további összegek esetében 2 százalék, ezeket megtalálják a dokumentumban, amelyet megkaptak. Összességében 5,5%-os általány díj volt érvényben eddig, most egy ilyen változás következik be. Minden alapra érvényes ez, ahol a kedvezményezettek maguk szervezik az alap működését, és aztán van egy további specifikáció, azok az alapok, amelyeket a világban saját maga kezel. Itt egy nagyon érdekes kiegészítés történt. A jövőben a világbank a személyzeti költségeinek 17%-át megkapja délként. A 17% százalék nekem is egy kicsit magasnak tűnt első ránézésre. Ezek a tanácsadók és a munkavállalók, illetve munkatársak órabérére vonatkoznak. Kérdés, hogy a menedzsment melyik szintjéig érvényes ez, sehol sem áll az, hogy közvetlen, csak közvetlenül a projekten dolgozó munkavállalókra vagy munkatársakra vonatkozna ez az díj. Erre szeretnénk választ kapni a bizottságtól. Aztán a dokumentum azt mondja, hogy 5,47-ről 5,48%-ra nő egy további összeg. Jó lenne, hogyha euróban és eurócentben nevesítenék a vonatkozó összeget. Sokat foglalkoztam ezekkel a dokumentumokkal, hogy megértsem, hogy miről van, miről van pontosan szó. Vannak olyan kivételek, például a sürgé, sürgőségi és sürgőség utáni alapokra vonatkozólag Emergency Trust Funds és Post-Emergency Trust Funds. Minket az érdekelne elsősorban, és ezért vezetem be ilyen részletesen a témát, hogy az Európai Bizottság ezzel a változtatással mit szeretne elérni. Ez azt jelenti vajon, hogy a jövőben jóval több ilyen alap punk lesz, reagálva az új helyzetekre, új kihívásokra? Ez lenne az egyik kérdés, amelyre választ szeretnék kapni. És persze fontos lenne tudni, hogy milyen pénzügyi következményei vannak mindennek. Az Európai Bizottság végzett számításokat, és ezek alapján azt mutatja, hogy a kedvezményezettek számára bizonyos alapok esetében jelentősen csökkennek a költségek, de hát ez úgy néz ki, mintha eddig túl sokba került volna az egész. Úgyhogy szeretnénk tudni a bizottság részéről, hogy az eddigi multi-donor trust fundok esetében hol voltak túl magasak ez idáig a költségek. Nagyjából dióhéjban ennyit szerettem volna elmondani. És még egy dolog, nagyon bonyolultnak találtam az egészet, nem volt közérthető, nem volt eléggé átlátható. Ez a kérdés is foglalkoztatott engem, hogy ez miért van így. Ha megnézzük a módosításokat, változtatásokat, akkor az lesz a következtetésünk, hogy a világbank a jövőben jóval nagyobb szerepet kap, mint eddig. Egy másik kérdés, ami ebből adódik, az az, hogy más kedvezményezettek és más nemzetközi szervezetek most hogy reagálnak erre, és ennek milyen közép- és hosszú távú következményei lesznek. A kollégák még kérdezhetnek, Vábrok úr, örülök, hogy itt van, és öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok választ adni a kérdésekre. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy a Világbankkal van egy hosszú távú együttműködési megállapodásunk 2001 óta. 2014-ben felülvizsgáltuk jelentős mértékben ezt a megállapodást, ahogy ön is ezt említette. El kellett, hogy fogadjunk egy olyan intézkedést, ami egy felülvizsgálati záradék volt. A felülvizsgálati záradék egyformán vonatkozik az összes világbanki donorra. És a világbank új költségfedezeti politikát vezetett be, ön ezt elmagyarázta. Szeretném még egyszer elmondani, hogy ez az új feltétel, ugye amint a világbank elfogadja ezt az új ajánlatot, gyakorlatilag itt ugye 30%-os arányról van szó, az ottani EU tagok is megszavazták ezt. Ez gyakorlatilag érvényben volt, és érvényes az összes egyéb szervezetekkel kötött világbanki megállapodásra, ebbe illeszkedik bele az EU-s megállapodás. A költségfedezeti politika gyakorlatilag a donorokat jelenti. Egy komplexebb rendszer ez a korábbihoz képest, ez egyértelmű, mert korábban volt egy 5%-os áttalány az EU támogatás tekintetében, ez most egy komplexebb rendszert jelent, két külön díj merült itt föl, ahogy ön is megfelelően elmagyarázta, a regresszív díj, ez a Trust Fund a harmadik felek által végrehajtott részére vonatkozik, tehát nem világbanki, és ez 2 és 5 százalék közötti arányú lehet. Szeretném elmondani, hogy az összeg alapján történik a kiszámítás, tehát a Trust Fundba befizetett összes pénz alapján, nem csak az EU támogatás alapján, hanem a teljes Trust Fund alap összeg alapján történik ez a kiszámítás ez egyetemen ösztönző, tehát degresszív a kiszámítás, tehát ez mindenkit ösztönöz arra, hogy nagyobb legyen a befizetés, ugye azért is, mert a nagyobb mennyiséget hatékonyabban lehet majd felhasználni. A 17%-os másik arányt is megfelelően magyarázta, de ez csak a világban ki alkalmazottakra vonatkozik. Tehát a világbankban dolgozó személyekre, például a cégekkel kötött szerviszerződésekre ez nem vonatkozik. Egyetemen csak a világbanki dolgozókra vonatkozik ez. Most ez 17%-os ez a költség. És ez csak a befizetésünk egy korlátozott részét jelenti. Néhány példát fogok adni, sőt azonnal tudok példát adni erre. Ezek a példák szerepelnek az önöknek átadott dokumentumban. Most két példát mondanék. Ez a két szélsőséges helyzet, mezőgazdasági termék vagy termelés növe, növesztési e, támogatás. Itt csak 2% a teljes befizetés aránya, ez gyakorlatilag a világban kialkalmazott a költsége. Tehát itt a 17% az a teljes e, befizetés csak 2%-a arányában érvényesítendő. Tehát a összességében, tehát kevesebb, mint 4,59%-os a befizetésünk. Egy másik extrém példa, amikor a harmadik országok által ré, vég, végrehajtott vagy alkalmazott a Trust Fundról van szó, tehát és itt a világbanki alkalmazottak fizetése merül föl, tehát itt magasabb lesz az arány, Például az Extractive Global Programming Support, itt 22%-os az arány a teljes befizetéshez képest, és ez vonatkozik a világban alkalmazottakra, és ennek az arány, tehát a 22% 17%-a esik ránk, és ez 3,83%-os 83%-os arányt jelent, tehát még mindig az 5% alatt vagyunk. Tehát amikor alacsony a végrehajtása a világban ki alkalmazottak által, ez az egyik extrém példa, a másik, amikor csak világban ki alkalmazottak foglalkoznak a végrehajtással. Ezért is nagyon oda kellett figyelni az egyez, a megállapodás tárgyalására, és ezért is minden különleges tanulmány, elemzés, amit mi kérünk az EU 2020-as stratégia tekintetében fontos. Ugye van egy EU 2020-as program Trust Fund. Tudjuk, hogy ez a rész a 17%-os növekedés befolyásolni fogja jelentősen, ezért van egy grandfather feltétel záradék, tehát ez azt jelenti, hogy a korlátot jelent az 5%-os EU általány befizetés. Ezért meg tudom erősíteni azt, hogy amióta elkezdtük tárgyalni néhány hónappal ezelőtt ezt a témát, ö, odafigyeltünk erre, most még másfél évvel előttünk, hogy az új politikát alkalmazzuk, meg tudom erősíteni azt, hogy 5% alatt vagyunk. A jelenlegi rendszer, akár úgy is fogalmazhatnék, hogy gazdaságosabb a korábbinál. Úgy gondoljuk, hogy az új keretegyezmény hatékonyabb is, hiszen a Világbank részéről kaptunk egy határozott vállalást arra, hogy indikátorok, eredmények alapján fognak dolgozni, jobb információt tudunk kapni a konkrét eredményekről, hogy a Trust Fundba befizetett pénz milyen konkrét eredményeket hoz. Tehát meg tudom erősíteni az önök számára, hogy teljesen átlátható a rendszer, minden egyezményhez hozzá fognak férni, készen állok arra, hogy a listát átadjam, minden egyes esetre vonatkozóan meg tudják kapni az információkat. Én lenne egy olyan javaslatom, hallottam, hogy május 22-26-a között a Világbankhoz fognak ellátogatni. Javasolnám, ez egy jó alkalom lenne arra, hogy a Világbank részéről megerősítést kapjanak arra vonatkozóan, hogy az új politikát hogyan alkalmazzák, milyen egyéb szinergiákat lehet fölmutatni az eredmények tekintetében, meg lehet nézni az Audi struktúrát, meg lehet vizsgálni, hogy mennyire hatékony a trust fundok kezelése. Röviden, dióében a bizottság részéről elfogadjuk, tudjuk, hogy ez egy komplexebb rendszer, de a világbank az összes donorra vonatkozóan egyértelműen egyformán alkalmazza ezeket a feltételeket. A tárgyalások során sikerült a céljainkat elérni, tehát az új rendszer gazdaságosabb, mint a korábbi, továbbá jobb tájékoztatási lehetőséget is biztosít az eredmények tekintetében. Ennyit szerettem volna most mondani, természetesen további kérdésekre szívesen adok még választ. Köszönöm szépen. A kérdéseim a következők. Volt már lehetőség eh, arra, hogy az emergency, post-emergency alapokat különleges feltételek nélkül működtessék. Ezt miért, ezt miért törölték? Nem lett volna szükség az egész módosításokra, hogyha a világbank a kivétel, a derogációs záradékokon keresztül jutott volna rugalmassághoz. Itt vannak azután a támogathatósági kritériumok. A támogathatóságra mindig elég forrást kell biztosítani az EU-ban. A Trust Fund, ha olyan dolgokat követel, amelyek az EU szabályai szerint nem támogathatóak, akkor ezeket nem lehet EU-s pénzből támogatni. A má, ez lenne tehát a második kérdésem, hogy ilyenkor a Trust Funddal kapcsolatban hogyan járnak el. Azután a Világbankban, illetve az EU-n belül hány ilyen trust fund működik? A Horizont 2020 összefüggésben is ez fontos. Én azt javasolnám a szakbizottságnak, hogy blokkoljuk le ezeket, ezt a trust fundokon keresztüli bonyolítását az ügyeknek. A Trust Fund, ez persze egy nagyon elegáns és gyors módja annak, hogy megszabaduljunk pénzektől. A bizottság kiszáll a történetből, ma semmiért nem felelős, és aztán lehet mutogatni a világbankra, a világbank a hibás. A bizottságon kívülre kihelyezni pénzeket, kiadásokat, ezzel nem tudok egyetérteni, ez már riasztó, és a jövőben ez további externalizációt fog eredményezni a bizottságnak mire van szükség a DEFCON-nál 5000 munkatársra, hogyha végül folyamatosan a bizottságon kívül történnek a dolgok, a bizottság ebből már teljesen kimarad. Kérném, hogy erre válaszoljam. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a trust fundokkal kapcsolatos információt teljes körülön átadtuk önnek. Hét ilyen banki nevezett Executive Trust Fund működik, ezeket érintheti a változtatás. És ezek a programokban közelműködő trustfundok, tehát önnek megvan ez a lista. Most a megjegyzésére reagálva, nem könnyű a bizottság számára azért, hogy megszabaduljon ezektől a pénzektől. Amikor a világban körüli trasztfándokba fizetnek be, akkor szerintem ez a leghatékonyabb módja annak, hogy eredményesen működjenek az EU alapok. Vegyük például Afganisztánt, ez az egyik legnagyobb trust fund, és világos indokátoraink vannak, hogy hányan tudtak ott iskolába menni, hány háztartásba vezettek be villamos áramot, hányan jutottak hozzá egészségügyi ellátáshoz, stb. stb. Tehát ez nem az, hogy csak úgy adják a pénzt valahova minden eredmény nélkül. Mi erről beszámoltunk önöknek, ön is tudja, hogy a mentesítési eljárás kapcsán önök megvizsgálják ezeknek a költéseknek a hatékonyságát és igenis mi elszámoltathatók vagyunk, hogy mire költjük el ezt a pénzt, ezért is alkottuk meg ezt a keret megállapodást, ezt önök, az OLAF, a számövőszék is megkapja, és tudják ellenőrizni, hogy valóban nincs visszaérés, és hasznosan kerülnek ezek a pénzek elköltésre. Megkérdezte azt is, hogy venne lehetőségünk arra, hogy reagáljunk, és csak állantános érdeklődésre számutató kérdésekben hogyan járunk el. Most egyszer a ha egy trasztfandokkal kapcsolatban vizsgálunk valamilyen beruházást, akkor rá kell tudunk mutatni arra, hogy támogatható célokra költik el az adott pénzt, tehát mindig meg kell lennének az összhangnak az egész beszámoló időszakban hogyha egy projektről kiderül, hogy szembe megy az EU valamelyik szakpolitikájával, például hallott, kiderül, hogy egy olyan országon zajlana valósulna meg ez a program, amelyel nem akar már együttműködni, fejlesztést terén az Európai Unió, akkor bármelyik pillanatban véget vethetünk a megállapodásnak, leállíthatjuk, és biztosíthatjuk azt, hogy egy fillért csak költsenek el olyan célokra, amelyek nincsenek összhangban az EU politikájával, vagy valamelyik szakpolitikájával. Végül az emergency és non-emergency fundokra is rákérdezett. Ez, erre, szükség, erre nem kell feltétlenül, hogy ez bekerüljön a megállapodásba, hiszen a bizottság a több donoros trust fundok kapcsán kap szerepet. Amikor igazi nagy válságok vannak a világon, akkor az EU más donorokkal együtt ad pénzügyi támogatást, ilyen volt például Afganisztán, hiszen így lehet tényleg határ, jó eredményt elérni. Végül a költségvetési rendelet nagyon szigorú szabályokat tartalmaz a trust fundok létrehozására kapcsolatban, tehát benne vannak a költségvetési rendeletben ezek a korlátok, és más intézmények is fizetnek be a, ezekbe a trust különösen, hogyha hatékonyan működnek. És az elemzések eredménye azt mutatja, hogy a világbank a leghatékonyabb partner az EU alapok kezelésében, tehát ezek az alapkezelők, a task hatékonyan működnek. Még szerettem volna visszatérni két kérdésre, amiket már feltettem, de még nem kaptam rá választ. Itt van ez a 17 százalék a Bank Executive Trust fund vonatkozóan. Ez munkatársak melyik körére terjed ki, akik egy projekten dolgoznak, vagy akár eh, Lagard asszonyig is elmegy ez, akik ebből részesülnek. Ami pedig a több donoros projekteket illeti, miért annyira titkos mindez, miért nem derül ki ez a dokumentumból. És talán még egy kérdés. Az alelnök asszony folytatta a tárgyalásokat, talán azt is elmondhatná, hogy milyen szerepe volt a volt alelnök asszonynak ebben az eredményben. Valami gond van a fordítással? elnézést, az utolsó kérdésre nem jutott el hozzám. Tehát ez a 17 százalék csak a projekten dolgozó munkatársakat érinti. És a mellékletben, a megalapodás mellékletében van egy ilyen indikatív költségvetés, amiből kiderül, hogy ki dolgozik egy adott projekten, és mit ki lehet zárni, hogy bárki más ebbe a körbe bekerüljön. A következő kérdés az alelnök, Georgieva alelnök szerepe. Nos, ezt a 2014 elején írták alá ezt a megállapodást, és ez a felülvizsgálati záradék minden donorra vonatkozik, a világban minden donorjára, tehát 2015-ben és egyetlen egy olyan alkalom sem volt, amikor bármilyen instrukciót kaptunk volna az alelnök asszonytól, vagy a kabinetjétől. A költségvetésért felelős, természetesen a DG Defco segítségével dolgozta ki a főigazgató számára az iránymutatásokat. Ezt már az alelnök asszony is elmondta, én ezt csak megerősíteni tudom. Ez egyébként elkerülhetetlen volt ez a felülvizsgálat, mert ez következik a Világbank megújított politikájából. A egyéb donorokra kapcsolatos kérdést, hát azt kérném, hogy ezt személyes találkozón tegye fel a világbankos kollégáknak, mert a, már arról, hogy hogy bánunk más donorokkal, ezzel kapcsolatban ugyanazt a politikát alkalmazza a világban minden donor, donor esetében. Ez így van, és nincs konkrét információnk arról, hogy például az usa vagy a másik fontos donorokat hogyan kezeljük. Erről nem adhatunk meg információt. Vagy ön arra gondolt, hogy más nemzetközi szervezetekkel összehasonlítva mi a helyzet? Hát ők is érdekesnek találhatják ezt, mondja az elnök asszony. Igen, ugyanazt a plafont alkalmazzuk, ez egy 7%-os felső határ, ezt alkalmazzuk az összes partnerre, az ENSZ-re is, és a többi partnerre is. De megint csak az esetek többségében miután mi hagyjuk végre ezeket a fellépéseket, gazdaságosság elvének a betartása nagyon fontos. De nehéz összehasonlítani a helyzetet, egy, hogy egy nagyon törékeny országról van szó, vagy ha az ENSZ békefenntartókkal van jelen egy adott országban, ez változtathatja a költségeket is, illetve hogy Washington mennyit fizet be a trust fundokba. Az a jó, hogy ezzel a megállapodással most le tudjuk szorítani a költségeket, a Világbank által működtetett alapoknak a költségeit, hiszen kevésbé költséges, hogyha mondjuk az ENSZ világ különböző pontjai lévő irodáinak a finanszírozására gondolunk. Itt a szakbizottságunk már elég régóta e, működik. Jó lenne, hogyha kapnánk hogy egy kimutatást ezekre az, alapok, az alapokra vonatkozóan, hogy mikor mennyi költés volt, jobban el tudjuk dönteni, hogy esetleg volt-e túlfizetés. És én azt kérdeztem igazából, hogy miért, olyan, miért ez a titkolózás a megállapodásról? Ezek még mai napig nem hozzáférhetők nyilvánosság számára. Miért van ez így? Erre a kérdésre már válaszoltunk az összes 2016-ban a bizottság által elfogadott döntés bekerült a nyilvántartásba, és ez azóta hozzáférhető, ugyanúgy, mint a bizottság bármilyen más nyilvános dokumentuma, soha nem volt itt titkolózás és az aláírás pillanatában megszületik egy sajtóközlemény, tehát amire én tudom, nem rejtegettünk dokumentumokat, hanem ezek nyilvános dokumentumoknak számítanak az új határozat elfogadása óta. higgye el nekem, ez nem így van. Én megpróbáltam megtalálni ezeket a dokumentumokat, de nem sikerült pedig, nagyon-nagyon próbálkoztam. Akkor kérem, küldjelne nekünk a linket. Ezzel nem még Celek kollega parancsoljam. Hát nem volt teljesen kielégítő, amit hallottunk. Legalábbis, hogyha itt van a levegőben az, hogy a Világbank az az intézmény, amely fejlesztési projekteket leghatékonyabban valósítja meg. Hát itt mást is lehet hallani, mások ezt nagyon kétségbe vonják, és hogyha megnézem a Világbank felépítését, a struktúráját, ott az EU, a bizottság nem, nem tag, és szabadati joga sincsen ebben az intézményben. Egész mások döntenek arról, hogy mi hogy történjen. Ezért itt tulajdonképpen nagyon sok pénzről van szó, amelyet a fejlesztési célokra, fejlesztési együttműködésekre kell fordítani, és ezért nagyon fontos lenne a nagyobb transzparencia, hogy lássuk, mi történik ezekkel a pénzekkel. Hogyha ezeket ilyen vagyonkezelői alapokba viszik be, akkor ott könnyen el, el lehet rejteni azt, hogy igazából milyen intézkedéseket, programokat valósítottak kapnak meg ezekből a pénzekből, nekünk pedig erről mm, mind e, tudomást kell szereznünk minden részletében. Elnök, igen, e, rajta maradunk ezen a témán. E, talán Celek kollega a kérdésére válaszolva Bablik úr el tudja mondani, hogy mit tervez a bizottság a transzfondok és más alapokkal kapcsolatos világban folytatott együttműködésre? hát óvatosan mm, járnék el, hogyha más partnereket kellene megnevezni, mert még az ensz nyilván együttműködünk, és más multilaterális szervezetekkel is. De azt mondanám, hogy, eh, hogy melyik projekt típusoknál jó a világbank és hatékony, ezt, amit erről mondtam, az teljesen összhangban van a költségvetési rendeletben lévő korlátozásokkal. Létrehozunk egy új platformot, amely teljes körű tájékoztatást ad, hogy a donorok által befizetett pénz hogyan hasznosult. És állandóan azon dolgozunk, hogy transzparens legyen a beszámoló rendszerünk, hogy hasznos érdemi információt adjunk önöknek, és a legjobb költség-haszon konstrukciót alkalmazzunk. Persze a világunk nem az egyetlen partner a fejlesztési együttműködésben, az ENSZ-el és a tagállamok ügynökségeivel is együttműködünk, és ugyanazon kereteken belül dolgozunk, tehát a költségvetési rendelet korlátait mindenkinek tiszteletnek kell tartani. És ez teljesen logikus, ugye nem adhatunk másoknak ki költségesebb meg költségesebb munkát, mint amit saját magunk belül olcsóban meg tudnánk csinálni. Továbbra is Folytatjuk a programozást összhangban a DG DEFCO um, és más főigazgatóságok céljaival, hogy lefedjük azokat a régiókat, ahol a Világbank uh, jelen van és aktív, de ahol más nemzetközi szervezetek is jelen vannak. És folytatjuk azt a fontos munkát, uh, amelyel kapcsolatban a világnak saját tapasztalatokkal rendelkezik, és egy ilyen terület az EU 2020-as stratégia, ahol kisebb programokat összebontunk a nagyobb hatékonyság elérése érdekében. Hát a jövőben együttműködés a Világbankkal nyilvánvalóan transzparens módon kell, hogy történjen. Köszönöm szépen. Akkor érdeklődéssel követjük tovább, hogy ez hogyan alakul. Köszönöm azt, hogy hajlandó volt eljönni. Ezzel az ülést lezárjuk valamennyiüknek, és természetesen a tolmácsoknak is kellemes húsvéti ünnepeket, nyugalmas, néhány nyugalmas napot kívánok, és azután Lengyelországba utazunk, húsvét után egy kis delegációval, tehát szép kellemes napokat mindenkinek, és lezárom az ülést.